Well, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy öröm azt látni, hogy ilyen sok kolléga érdeklődik az ülésünk iránt a hivatalos kezdés után 7 perccel. Az elnök nevet. Kezdjük el a mai napirend programját. Buzek úr elnézését, elnézésünket kéri, délután fog csatlakozni hozzánk. Az ülés vége előtt. By his presence. Tehát ő nem fog csalódást okozni. Mai napi rendünkön a az én közleményeim szerepelnek. Az első bejelenteni valóm ma, tehát nem ma, hanem holnap délelőtt nem fogunk ülésezni. Törölték a 17-e csütörtök 9 óra és 12 óra 30 között tervezett ülésünket. Sajnos a külső szakértők jelenléte E, miatt a délutáni ülés nem lehetett délelőttire módosítani, tehát e, délután folytatjuk a STOA szakértőkkel az egyeztetést. E-mailben tájékoztatták önöket, hogy e, a tisztességes ipari piacról szóló 8-as napi rendi pont szerinti szóbeli kérdésről később fogunk vitát folytatni, tehát ma csak két pontról lesz szó. Van-e észrevételük a mai programmal kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor következzen az ülések jegyzőkönyvének elfogadása március 21-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása van-e észrevétel? Tessék. Nincs ellenvetés, illetve amennyiben nincs ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak, a jegyzőkönyvet elfogadottnak minősítjük. Kezdjük az első érdemi ponttal. Javaslat az egészségügyi technológia értékelésről. A 2011 per 24 per EU irányelv módosításáról van szó. Liebe Wiering az előadója ennek a véleménynek az Áldétól Kérem, hogy ismertessék a témát, tehát több mint 20 év együttműködés után ezen az érzékeny területen a bizottság reformot javasol. Édesapám orvos volt, hogy, hogy ismerem ezt a témát. Ez az első eszmecsere, egy véleményt készítünk az NV részére, az illetékes szakbizottság részére. A szokványos rendes eljárásban. Szeretnék mindenkit tájékoztatni róla, hogy nem sietünk, van 30 percünk ennek a megbeszélésére, és Véring asszonynak 5 perce van most arra, hogy kiváló gondolatait megossza velünk. Köszönöm szépen, elnök úr! rövid leszek. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt bizottsági képviselők, köszönöm, hogy eljöttek mint a jogalkotási vélemény előadója. Szeretném röviden ismertetni, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban milyen véleményem alakult ki. Több mint 20 év önkéntes együttműködése után üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy következetesebb, koherensebb módon tudjunk együttműködni a technológia értékelésben 50-nél is több ilyen testület működik ma az Európai Unióban, különböző értékeléseket végeznek, különböző módszerekkel. Ez a rendszerek és eljárások szétaprózódásához vezet, pedig az egészségügyi technológia értékelés kritikus fontosságú. A népegészségügy gazdaságunk kulcsfontosságú területe, és az EU GDP-jének mintegy 10%-át teszi ki. A megerősített együttműködés a hatékonyságot és a költség hatékonyságot az egész szektorban, illetve a globális versenyképességet is javítani fogja. A jogal alkotási célok azonban nem teljesen tiszták még úgy gondolom, hogy az a testület, amely a különböző tagállamok képviselőiből áll fel, hatáskörrel kell, hogy rendelkezzen a kiválasztásban, és a bizottságnak segítséget kell nyújtania a módszertan kialakításában az egészségügyi technológiai értékelésnél a, az egész EU-ban harmonizálni kell a színvonalat. Szeretném hangsúlyozni az adatgyűjtés fontosságát, a minőségi adatok beszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az információcsere a tagállamok között összehasonlítható és releváns legyen. Azzal zárnám, hogy az orvosi eszközök bevétele ebbe a javaslatba egy kicsit aggaszt engem. Szeretném hallani a kollégánktól és a bizottság képviselőitől, hogy mit gondolnak arról, hogy az egészségügyi eszközök rendeletére való utalás, ami 2020 májusban eh, lép hatályba, miért fontos ebben a szövegben. Köszönöm szépen az együttműködésüket előre is, és nagy érdeklődéssel tekintek a vita elé. Köszönöm szépen asszonyom az értékes észrevételeit. A legfontosabb aspektusra utalt ön, fontos, hogy az önkéntes folyamatot ne szabályozzuk most túl, Mm, időnként az emberek azt állítják, hogy az EU az emberi tevékenység különböző területeit túlszabályozza. Most az árnyékelő adók kapnak két-két percet. Először az EPP részéről Buszoár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék Véring asszonynak gratulálni, és megköszönni neki ezt a jó együttműködést. Bízunk benne, hogy az egész egyeztetési folyamat során fennmarad az együttműködés, bár nem mindenben értünk egyet. Nagyon fontos ez az együttműködés a betegek érdekében, és az innovációt is előmozdítja. Általánosságban egyetértek a bizottság szándékaival, és tudom, hogy a kötelező alkalmazás miatt bizonyos aspektusok kényes kérdést jelentenek. Ne feledkezzünk meg róla, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a gyógyszerügynökség felelt, ugyanerről szólt a vita, ma viszont ez az ügynökség a legsikeresebb és egyértelmű hozzáadott értéket Mm, jelent az állampolgárok számára. Néhány módosítót észrevételeznék, és elmondanám a véleményemet. Ami az orvosi eszközöket és a lombik eszközök kizárását illeti, ezzel nem értek teljesen egyet. Ugye specifikus kihívásokat jelentenek ezek a Um, az eszközök itt a nagy kockázatú eszközökre uh, korlátozódik a szövegben az utalás, és az 5.2-es uh, passzusnál megfelelő iránymutatások uh, szerepelnek, és ezek nem fogják akadályozni a fejlesztők munkáját, a betegek érdekeivel nem mennek szembe. Tudjuk, hogy 20 tehát nagyon nagy számú termékről van szó. Úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlament részéről a tagállami szakértőknek mozgásteret kell, hogy adjunk, ugyanakkor az Európai Bizottságnak delegált, vagy dele, felhatalmazásos aktussal kell tudni kijelölni az irányokat. A 22-es módosító a bekezdés második részére vonatkozik. az eljárás a módszertan, a klinikai kipróbálás esetében folyamatosan aktualizálásra szorul majd a tudományos eredmények fényében megfelelő rugalmasságra van tehát így szükség a technológia értékelésnél. Köszönöm szépen! Köszönöm, de másfél perccel meghaladta az idő kereteket, viszont nagyon érdekes, amit mondott, hiszen valóban követnünk kell a fejlődést, mert különben lemaradunk, és csak nézhetjük, hogy mások mit tesznek. A szocialisták és demokraták részéről Popa kollega következik. Salut și eu uh, Comisiei cu privire la un cadru consolidat pentru evaluarea tehnologiilor medicale, având în vedere rolul important al acestuia pentru pacienți. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hiszen ezeknek az orvosegészségügyi eszközöknek nagyon nagy a jelentősége, és a betegek számára a technológiai fejlődés is, is nagyon fontos. Ezeket az orvos technikai eszközöket rendszeres időközönként értékelni kell, mert ahogyan az előbb mondtam, a betegek és a technológiai fejlődés szempontjából is ezek nagyon fontosak. Az összegyűjtött adatokat, a tagállamok szintjén összegyűjtött adatok összehasonlíthatók kell, hogy legyenek. És nagyon fontos a transzparencia. Jelenleg ugyanis nagyon különböző adat, illetve nyilvántartási rendszerek vannak. Fontos összekapcsolhatóvá tenni ezeket az adatbázisokat. A jelenlegi javaslat nem elég világosan definiálja a módszertant. A módszertan szabványosítására lenne szükség ahhoz, hogy összehasonlítható adatokat nyerjünk és az Európai Unió egész területén szükség lenne erre. Egy alapvető együttműködést kell bevezetni az egészségügyi technológiák területén. Ehhez a tagállamok jobban, hatékonyabban kell, hogy felhasználják a forrásokat. Az a véleményem, hogy az adatvédelem szempontjait is tiszteletben kell tartani, nagyon fontos a személyes adatok védelme, a betegek adatainak a védelme. A ritka betegségek esetében az orvosi leletekkel kapcsolatos bizottsági javaslatot is támogatom. Nem tudom, lenne lehetőség arra, hogy összehasonlítható tanulmányokról még készüljön egy fejezet a standard eh, kezelési módszerekről. Az egészségügyi eh, technológiák eh, használói számára fontos, hogy rendelkezésre álljanak ilyen adatok a terápiás értékeket ilyen módon sokkal könnyebb lenne megállapítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az adott védelemmel kapcsolatos megjegyzés, hát igazából fölösleges, mert ez természetes. Az egészségügyi eszközök fejlesztésével kapcsolatban lehetőségeknek egész nagy skálája áll rendelkezésre, de lehet némi összeütközés az adatvédelem és az eszközök továbbfejlesztések között. Tehát ilyen probléma keletkezik, hogyha túl sok jogszabályunk van. Van esetleg még árnyék előadó jelen, aki szeretne hozzászólni? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy van olyan képviselő, aki szeretne mondani valamit. Egy percben, tehát ki szeretne észrevételeket fűzni ehhez a kérdéssel. Hogyha senki, akkor a bizottság képviselőjéhez fordulok. Nagyon sok, rengeteg időnk van, három perce van a bizottság képviselőjének. Van plusz asszony, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak erre a vitára, és köszönöm eh, Vérnek eh, előadó asszonynak azt, hogy te támogatja a javaslatunkat. Ez a munka nem ezzel a javaslattal kezdődött, eh, hát több mint 20 évvel folyik az együttműködés az Unióban a HTL-vel kapcsolatban, és most ezen a területen még fokozni kell a e, kötelezettségvállalásokat. Nagyon fontos szempontok hangzottak el eddig is a vitában, e, tényre alapozott e, a megközelítésre van mindenek előtt szükség. Az orvos technikai eszközökkel kapcsolatban felmerült néhány kérdés. Amikor készítettük ezt a javaslatot, a bizottság konzultált a technikai eszközök gyártóival, a vállalatokkal, megkérdeztük, hogy mik az aggájaik, és a javaslatban ezekkel nagyon komoly, az aggályokkal nagyon komolyan foglalkozunk. Ha megnézzük a hatályt, ahogy ezt Buszai képviselő is elmondta, a, a javaslatban ez nagyon korlátozottan vannak jelen az orvos és az egészségügyi eszközök. Csak ott van ezekről szó, ahol az együttműködés vagy a tagállamok szükségletei miatt van erre szükség és azokra az eszközökre koncentrálunk, amelyek már, amelyekkel kapcsolatban a szakértői panel már készítette szakértői szak, szakvéleményt és a tagállamok képviselőiből álló koordinációs csoport választotta ki ezeket. Tehát a mandátum nagyon szűkre van szabva, a koordinációs csoportnak nagy mozgástere van a meghatározni, hogy melyik, milyen eszközökkel kapcsolatban akarják az együttműködést. De megvan a lehetőség, hogyha más területeken önkéntes alapon akarnak együttműködni a tagállamok, azt megtehetik. Ami a határidőket illeti az átfedéseket próbáltuk elkerülni a javaslatunkban. Hogyha az ambiciózus változatot fogadják el, akkor is 2023-ban lehetne legkorábban alkalmazni ezt a eh, rendeletet, és addigra az eh, orvosi eszközökre vonatkozó irányelvet már át kellett ültetni, tehát nem lesz átfedés a két jogszabály között, sőt a két folyamat egymást fogja erősíteni, hiszen az orvosi eszközökkel kapcsolatos, illetve a közös klinikai munkával kapcsolatos dokumentáció felhasználható az egészségügyi technológia értékelésnél is. A közös klinikai értékelésekre később is sor kerülhet, mint a, az orvosi eszközökre és így lehetővé válik az, hogy konkrét végrehajtási jogi aktusokat fogadjunk el ezen a területen, illetve különböző bizottságok, csoportok külön is ülésezhessenek a orvosi eszközökkel, illetve a gyógyászati termékekkel kapcsolatos munka során. Tehát még egyszer figyelembe vettük a vállalatok által hangoztatott aggályokat, és megpróbáltunk minden érdeket figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon fontos, amit kihangsúlyozott. Nem vezettünk be olyan orvosi eszközöket, amelyek potenciálisan vagy esetleg veszélyesek lehetnek a betegek számára és most kérem az előadónkat, hogy reagáljon az elhangzottakra. Anyanyelvemen fogok szólni. Nagyon köszönöm a bizottság válaszát, és szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak, akik nagyon jól, intenzíven vettek részt az együttműködésben. Kiemelném azt, hogy a rugalmasságot a munkánk kapcsán biztos vagyok abban, hogy együtt egy nagyon jó eredményre fogunk jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, az hozzászólása felébresztette az egyik kollégáját, úgyhogy most ő is szőt kap, parancsoljon. Cabezon Ruiz asszony. Igen, én már az előbbi szót, szót kértem, és ébren voltam már korábban is, elnök úr. Az előadő asszony már elmondta, amit akart. Valóban nagyon fontos ez a javaslat, és hozzáadott értéket képvisel az unió számára. Ezért általánosságban pozitívan állok hozzá a javaslathoz. Itt ugye a mi szakbizottságunk az ipar mellett kutatásért is felelős a belső piac széttöredezettségét el akarjuk kerülni, és ezért nem csak, hogy a mi szakbizottságunk illetékes ezen a területen, hanem szívügyünk kell, hogy legyen ez a kérdés. A tagállamok el kell, hogy végezzék az értékeléseket, és ebből kiderül, hogy működnek-e az orvosi eszközökre, egészségügyi eszközökre vonatkozó szabályok. De ezt nem kell minden, minden tagállamnak elvégezni. Ezért jó lenne egy európai értékelés, egy egységes értékelés, ami javítaná a belső piac működését hiszen, mint mondtam, el kell kerülni azt, hogy széttöredezett legyen a belső piac, ezért nagyon nagy árat kellene fizetnünk. Kell tovább javítani a kutatás minőségét, hogy valóban jó minőségű értékelések szülessenek, és javuljon a versenyképesség, kiváló minőségű termékekkel és kiváló kitűnő kutatással. Még az orvosi eszközökről hagy mondjak valamit. A bizottság javaslata lehetne egy kicsit ambiciózusabb. Néhány területen még eh, nincsenek tények, bizonyítékok, javítani kellene a kutatás és az innováció minőségén. És ez, ez, ezek a területek pont eh, a, az orvosi eseti eszközök területe. Itt eh, fontos eh, lenne a további együttműködés a tagállamok között, eh, hogy eh, lehessen az adatokat cseré, kicserélni egymás között. húsz ügynökség működik a tagállamokban, és ezek az intézmények végzik az orvosi eszközök és a gyógyszerek értékelítés, értékelését is. Ezért segítenünk kell ezeknek a tagállami ügynökségeknek, hogy jobban együtt tudjanak működni. A biztonság is nagyon fontos szempont, de még nincsen egységes forgalmazási engedélyezési eljárás az Európai Unióban. Ahhoz, hogy forgalomba lehessen hozni orvosi eszközöket, nyilván biztonságosnak kell lenniük, és ezért lenne fontos egy nagyon egy, egy egységes engedélyezési eljárás, de nem csak a biztonság, hanem a haték hatékonyság javítása érdekében többet kell tenne, tenni ezen a területen, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a nagy kockázatot jelentő orvosi eszközöket kellene a, rende, a hatály alá venni, hiszen itt ugye az egészségügyről van szó, és fontos azt is figyelembe venni, hogy takarékos megoldásokra kell törekedni a tagállamoknak. Köszönöm szépen. És köszönöm az előadónknak, Víring asszonynak is az elmondottakat. A módosított begyűjtásának határideje május 23-a déli 12 óra. Az itrében pedig a szavazás július 9-én lesz, 2018-ban. Az MV-ben, az illetékes szakbizottságban még meg kell megerősíteni, hogy melyik nap, mikor lesz a szavazás. Ami pedig a plenáris ülést illeti, a tervek szerint idén október 1-én lesz a szavazás erről a jelentésről. Ezzel az, ezt a pontot megtárgyaltnak nyilváníthatom. A következő napi rendi pont tanács határozata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT 1.94.06 együttműködési megállapodás első módosításának az Unió nevében történő megkötéséről. Kelly urat látom, tehát az első árnyék előadó már készen áll, de még előtte a vélemény tervezettel kapcsolatban tisztázni kell néhány dolgot. Tehát az első módosításról a, már lezajlottak a tárgyalások a a Szövetségi Légiközlekedési Hivatallal. Azt hiszem, hogy a légiközlekedés azért is rendkívül fontos, hiszen a világ légi forgalmának a 60%-a esik az Európai Unióra és az Amerikai Egyesült Államokra. A századik és a 208. cikk értelmében az EU működéséről szóló szerződésről beszélek. Az EU beleegyezését kell, hogy adja a meghosszabbításhoz. Szeretném arról is tájékoztatni a képviselőket, hogy 10 eh, óráig van időnk, hogy megvitassuk ezt a kérdést, mert 10-kor kezdődik a szavazás erről. Kérem, ne feledkezzenek meg. Most pedig megadom a szót Paxas úrnak, az előadónak, és eh, kérem, hogy ismertesse velünk a jelentés tervezetet. Három perce van arra, hogy összefoglalja a legfontosabbakat, parancsoljon. Gerbiami kolegos, kaip ir priklauso memorandumui, sustarimui aviacijos srityje būsiu greitas ir konkretus. Köszönöm szépen. Ez az együttműködési megállapodásról szóló memorandum az EU és az USA között 2011 óta van hatályban, azóta számos megfogható eredményét láttuk, kutatási, régi irányítási területen, különösen a SESAR projekt, az Egységes Európai Égbolt született meg ennek eredményeképpen, aztán a NextGen projekt, amit az amerikai hatóság vezetett be ez a megállapodás a memorandum hatáját kiterjeszti oly módon, hogy ö, a deployment is hatája alá tartozzon, tehát bővül az együttműködés köre, a polgári légi közlekedés területén. A tervezett határozat az EU érdekeivel összhangban van. és politikai céljainkkal is összhangban van. Köszönjük szépen a bevezetőt, most akkor hallgassuk meg az árnyék előadókat, Kale úr lesz az első. Minden árnyék előadónak két percet tudok adni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Az USA és az EU közötti együttműködés minden területen üdvözlendő, már csak azért is, mert sok helyen, sok területen ez az együttműködés meggyengülni látszik. A kapcsolataink történelme is indokolja ezt. De ezt a kérdést nem csak a múlt, hanem a jövő szempontjából is kell tekinteni. A 2011-es memorandum nagyon fontos megállapodás volt. Egyre több időt törtünk a levegőben, és az USA és az EU együttműködése nélkül kezelhetetlen lenne sok minden. Tehát fontos, hogy ez az együttműködés folytatódjék, különösen a kutatási fejlesztési együttműködés és az egységes és nyílt égbolt projektek is folytatódhassanak, és az abban levő garanciák megmaradjanak. És az Európai Unió és az USA közötti együttműködés gyümölcsöző maradjon. Kaszkasz előadó jó szöveget írt, amit támogatni tudunk és fogunk. Egyetértünk vele. Köszönjük! Kíván valaki a szocialista és demokrata frakcióból hozzászólni ehhez? Nem? Akkor Cseszek urat üdvözlöm. Dobri gyen, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az előadónak is a megírt szöveget. A következő több éves pénzügyi keret kapcsán is beszélni fogunk az USA-val való együttműködésről ennek az egyik területe a biztonságos légiközlekedés garantáló kutatás-fejlesztés. A kutatásba, fejlesztésbe ugye az EU maga is több pénzt akar fektetni, és nyilván a kutatás akkor hatékony, ha együttműködésben történik. Ezt már a memorandum aláírói is felismerték, és felismerték 2011-ben, ami ugye arról szól, hogy az ATM-ek, az Air Traffic Management rendszerek együttműködését garantálni kell. Kutatási fejlesztési területen különösen. Ennek az interoperabilitás a gyümölcse. És ez maga is a stratégiánk egyik fontos pillére. Tehát üdvözöljük a tanács kezdeményezését, hogy megújítsa, sőt kiterjessze a memorandum hatáját. Reméljük, hogy az ATM rendszerek fejlesztése az belső piac szempontjából is sikeres projekt lesz, új munkahelyek teremtéséhez járul hozzá frakció nevében megerősíthetem, hogy az előadó elképzeléseit támogatjuk. Köszönöm szépen. Akkor ideális helyzet állt elő, mindenki egyetért az előadóval. Van-e valaki, aki még el szeretné mondani a téma kapcsán álláspontját? Nem látok jelentkezőt. és ha jól tudom, a bizottságtól itt van Viringasszony, ha van kérdésük a bizottsághoz, akkor ezt most feltehetik, illetve közvetíthetjük írásban a bizottság felé ezeket a kérdéseket. Virigasszony, köszönöm szépen. Meister asszony, az ALDE árnyék előadója, szeretné megköszönni az előadónak a szöveget polgári légiközlekedés területén nagyon fontos, hogy létezzenek és betartassanak bizonyos nemzetközi normák az innováció fejlesztés területén is, tehát teljes merszélességben támogatjuk a memorandum hatájának kiterjesztését, és az EU-USA együttműködésének intenzíválását a légirányító rendszerek fejlesztése területén és a nemzetközi normáknak való megfelelés területén. Köszönjük szépen! A TRAN bizottsággal együttműködünk, és végül is az EU és az USA alkották meg a világban érvényes jelenlegi normák többségét, és ez az normaalkotás jelenleg is zajlik. Kívánna még valaki megszólalni? Köszönöm szépen. A téma világos egyértelmű az ATM területén javítaná az együttműködést az EU és az USA között. Lesz néhány módosító, ami további jobbításokat szándékozik belevinni a szövegbe. Sőt, a nem ATM típusú polgári légiközlekedés együttműködésre vonatkozóan is van néhány javaslatunk. A világban dinamikusan nő a légiközlekedés volumene, 7,8 milliárd, vagyis a Föld népességét meghaladó volt az utasszám, és állítólag ez meg fog duplázódni a következő évek során, tehát óriásiak a kihívások, és ehhez nyilvánvalóan olyan normák kellenek, amelyek például a klímaváltozást is figyelembe veszik a technológiák fejlődését is, és nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ez így legyen, vagy ide tartozik a bioüzemanyagok kérdése is, az együttműködés megteremti a jobb biztonság, jobb együttműködés feltételeit. Egyre zsúfoltabbak, túl zsúfoltak már a repülőterek, erre vonatkozóan is normákat kell alkotni. Tehát összességében támogatjuk az előadó ajánlásait, szövegét. Köszönöm szépen. Security is very important. Fontos, amit hallottunk. A légi közlekedés a jövő egyik fő közlekedési ágazata maradt, sőt, most már arról is szó van, hogy elektromos repülésnek is vannak már opciói. Kérem akkor az előadót, hogy tartsa meg összefoglalóját, reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kollégáknak ezt a széles körű támogatást. Újra leszeretném szögezni, hogy az EU és USA közötti együttműködés a légi közlekedés területén, kutatási fejlesztési téren kiemelkedő jelentőségű. Örülök, hogy egy nyelven beszélünk mindannyian, ugyanazt akarjuk. A módosítókat pedig örömmel veszem föl a szövegbe. Köszönöm az összefoglalást. Most 9 óra 47 van, vagyis 13 percünk van a szavazásig. Elmondom még az időtervet. Május 23-áig déli kell benyújtani a módosítókat. Az ITRE szavazás június 19-én lesz, és a plenáris szavazás várhatóan szeptemberi plenárisunkon. Most rövid szünetet tartunk 10 óráig, addig mindenki röviden felfrissítheti magát.

Dear colleagues. Kedves kollégák, 10 óra van. Kérem Önöket. Foglaljanak helyet. A programunknak megfelelően el kell kezdenünk a szavazást there is a verification of the He's sitting there. You see him uh, in the pink, uh, pink, uh, pink uh, The, the... Exactly. Okay. Please take out your card, not business. Vegyék elő a kártyáikat, ne a hitelkártyáikat, a szavazókártyáikat. Helyezzék bele a szavazógépbe mert látnunk kell, hogy hányan vagyunk, minden frakció a hivatalos létszámának megfelelő létszámban szavaz-e. Tolja ne kölcsön adjam a sajátomat? Who possess the card of Madame Toya? Hova lett Toya asszony kártyája? well, the guard doesn't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 with assessment how many... Nos, nézzük, hányan vannak a frakciók szavazói. Egy próbaszavazást tartunk, mindenki szavazzon, mondjuk nyomja meg az igen gombot, hogyha jelen van. Did everyone vote? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elnök úr, elnézést, nem hoztam el a kártyámat, de itt vagyok. Kérem, hogy adja hozzá mechanikus szavazatomat majd az elektronikushoz. Más is van így, hárman is vannak így. Jó, még a néppárt is a megfelelő számban szavazott, úgy látom, nem? Na. Egy menetben szavazunk a könyvelési technológiák és blokkláncok témában ez egy szóbeli választ igénylő kérdés. Név szerint szavazunk. Ki támogatja? Vote is closed. Lezárom a szavazást, 55 egyarányban elsöprő többséggel bár hozzáadjuk még asszonyt is, akkor 56 egy arányban elfogadtuk. Reméljük, hogy az asszisztensek azért időközben szép lassan lehozzák majd a fent alatt, fenn felejtett kártyákat. Ki szavazott ellene? majd nyilvánosságra kerül. Ezzel beéri? To the topics. Motion for resolution. Ellásfoglalási indítvány. Tízes pont. Amendment one. Egyes módosító. Az előadó támogatja ki még. Who is against? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító, kompromisszumos mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A 22-esről kérem géppel is szavazzanak. Lezárom a szavazást elutasítottuk szavazategyenlőség mellett, de még hozzá kéne számítani a kézzel szavazókat. Van egy plusz szavazatunk, úgyhogy akkor ez lesz a döntő szavazat, és mégis elfogadtuk. Elfogadtuk. A 22-est elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzést igényel a dolog. 24-es géppel lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadt. Compromise amendment hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es módosító, hogyha elfogadjuk a 42-es sokafogyottá válik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, igaz? 44-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Nem. Elektronikus szavazás. Megnyitom. a néppártból egyel többen szavaznak a kelleténél. Ha mindig erre vágytunk, ugye? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45-ös módosító. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizhetjük, 45-ös. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as módosító, ha elfogadjuk a 69-es okafogyottá válik, 68-as mellett, ellen. Ellene tehát. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-es okafogyottá vált, 9-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es módosító mellette, elleme, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasító. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 98-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, ha ezt kérjük, természetesen. Tehát 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű most? Akkor 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, nem világos az eredmény, tehát a 116-os ellenőrzéséhez megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 117. Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizhetjük. 117. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 123-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 127-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 128-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 129-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva döntő többséggel, annak ellenére, hogy ez nem látszott. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 132-es amennyiben elfogadjuk a 133-es, 134-es oka fogyottá válnak, tehát 132 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 133-as. Amennyiben elfogadjuk, a 134-es fogyottá válik ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük a 133-ast akkor. Egyel többen vannak az EPP-sek. Kérem, orvosolják a problémát, köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 134-es fogyottá vált, 135-ös mellett ellen tartózkodás ellenőriznünk kell. 135-ösről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 138-as, hogyha elfogadjuk, a 139-es okafogyottá válik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as ellenőrzés akkor, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elfogadtuk. 139-es okafogyottá vált, 140-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellett ellen tartózkodás ellenőriznünk kell. 141-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 142-es, hogyha elfogadjuk a 143-as okafogyottá válik, 142-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as okafogyottá vált, 144-es, amennyiben elfogadjuk a 145-ös válik okafogyottá, 144-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 145-ös mellett ellen ellenőrizzük ezt is rendben. 145-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 146-os mellett ellen. Úgy tűnik, hogy ugyanez a többség alakult ki. Elfogadtuk. 147-es mellette ellene ellenőrizni kell. 147-es ezt ellenőrizzük most. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 148-as. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 159-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162-es, amennyiben elfogadjuk, a 164-es oka fogyott el velük. 162-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 163-as, amennyiben elfogadjuk, a 164-es oka fogyott el velük. 163-as, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 164-es tehát fogyottá vált, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-osról nem szavazunk, így 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es, ha elfogadjuk, a 183-as okafogyottá ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 184. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186, ha ezt elfogadtuk, akkor a 187-esről nem szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 187-es sokkal fogyott, 188 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 189 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk végszavazás a módosított állásfoglalásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Close the vote. I'm closing the vote. Lezártam, lezártam a szavazást. 52 igen, egy nem, hat tartózkodás, nagyon nagy a többség. Gratulálok az előadónak, Kylie asszonynak. Well, the next vote is vote on oral question. Következőkben egy szóbeli válaszigénylő kérdésről szavazunk. Markus Peter, az előadó a KKV-k meghatározása, tehát nép szerint szavazunk erről a szóbeli kérdésről. Lezártam a szavazást. 47 igen, 10 nem, nagy többség. Gratulálok. Most rátérünk az állásfoglalásra, ez már nem lesz ilyen egyszerű. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító, ha elfogadtuk, akkor a 24-es, 25-ös okafogyottá válik. Tehát mellette, 25-ös ellene elutasítottuk. 24-es. Ellenőrizzük a 25-öt. Jó, ellenőrizzük a 25-öt. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es mellette. Ellene ellenőrizzük. 24-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-asról nem kell, 26-os. Ha ezt elfogadjuk, akkor a 27-esről nem kell szavazni, tehát ki van mellette. Ellenem tartózkodás elutasítottuk. 27-es. Jó, ellenőrizzük a 26-ost, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk egyértelműen. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum negyedik oldalon mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosító, mellette Toja asszony is megszavazta, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. Következik a 79-es módosító indítvány mellette ellene. Hát ellenőrizzük. 79-esről megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvankettes módosító második fele mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum, két oldallal később, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a nyolcas kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal, akkor végig kell mennünk az összes módosítón. <laughs> Later, my dear. So, amendments number 91 and 92 together. Tehát a 91-92-esről együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 93-as. Jó, ellenőrizhetjük. Tehát a 96-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99 mellette, ellene, ellenőrizzük. 99-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencvennyolcasról szavazunk a 97-esről, 101-esről nem kell, tehát 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette, ellene ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es mellette, ellene, elfogadtuk. 113, 14, 15, 17-ről nem kell szavaznunk. Amiről szavazunk, az a 111-es. Mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 111-esről. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Száz öt 116-ot elfogadtuk. A 15-14 okkal válik, a 106-ról kell szavaznunk. Ki van mellette? 106-osról ellene ellenőrizzük a 106-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 110-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 110-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük a 9-es kompromisszumos módosítót. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Nincs katasztrófa, úgyhogy egy oldallal mehetünk tovább, jön a tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141 második része, therefore urges the commission, tehát 25 eh, eh, százalékról van szó. Erről a második részről szavazunk mellette. Ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 142-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 142-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C. Kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as, hogyha ezt elfogadjuk, akkor a 14-es, 15 es oka fogyott a válik, tehát 13-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es módosító, mellette ellene ellenőrizzük. 14-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-esről szavaztunk. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és végső szavazás nép szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk, gratulálok az előadónak, nagyon köszönöm.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 Eljött az ideje annak, hogy tartsunk egy rövid szünetet. Megvitathatják ragyogó elgondolásaikat a kollégákkal, és két perc múlva, kettő perc múlva folytatjuk. 10 óra 50-kor folytatjuk a munkát. Thanks a lot. <laughs> Thank you. <laughs>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 Well, dear colleagues, I would like to ask you to finish this. Kedves kollégák, itt az ideje, hogy folytassuk a munkát. Ha nem zavarom önöket, kollégák, ne zavartassák magukat. Nyugodtan menjenek el és beszéljék meg, amit fontosnak tartanak, csak ne zavarják az ülést. Nos, a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megalapítás meghosszabbításáról kell beszélnünk. Rolandas Spaxas a téma előadója. Ez egy egyetértési eljárás, a technológiai együttműködést kibővítendő, meghosszabbítandó megalapodásról. A tudományos és technológiai együttműködés mindkét felett érdeklő területeken alapvető stratégiai kérdés. A jelenlegi megállapodás októberben lejár, ezért az Európai Parlamentet felkérték arra, hogy a júliusi plenárisig vitassa meg, és ott pedig ö, szavazza meg a meghosszabbításról szóló tervezetet, tehát ezt az ügyet sürgőséggel kell megtárgyalnunk. Erre azonban csak 10 percünk van. Paxas úrnak adok szót, hogy bemutassa a jelentés tervezetet. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A tudományos technológiai együttműködési megállapodás az USA és EU között 98 óta van hatályban, és ahogy elnök úr is mondta, a jelenlegi megállapodás októberben lejár. Már háromszor hosszabbítottuk meg, 2003, 2008, 2013 volt a meghosszabbítások éve, minden alkalommal 5 évre. Ez a kutatási technológiai együttműködés számos jó folyamatnak adott keretet, a kutatók cseréjét tette teszi lehetővé, a kutatás együttműködés számos területen működik. Az USA az EU fontos partnere a kutatási technológiai innovációs területen, ezért fontos, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsuk, támogassuk. a megállapodást öt évre szoktuk meghosszabbítani. E, hiszen kölcsönösen javítja a kutatás feltételeit, a munkahelyteremtés feltételeit, a tudós cserét. Nincs okunk arra, hogy ne hosszabbítsuk meg. Köszönjük, Paxas úr! Most akkor az árnyék előadókat szeretnénk hallani. Két-két percben a néppárt nem kíván hozzászólni, az SND ugyancsak tartózkodik, a, az ECR frakció képviselőit halljuk. Másodszor szólalok föl ma két hasonló témában. Az EU és az USA közötti tudományos technológiai együttműködés ben azt is látnunk kell, hogy a Horizont 2020-as program is több szálon csatlakozik ehhez az együttműködéshez. Sok közös kutatási programja van az USA-nak és az EU-nak, ezért Üdvözöljük a tanács kezdeményezését, hogy hosszabbítsuk meg ezt a megalapodást, már csak azért is, mert az EU szeretne a digitális piac kibővítéseért most különösen tenni valamit. Az USA-val tehát együtt kell működnünk, minden emellett szól. A megállapodás egyben egy közös globális stratégia megalkotását is segítheti, ami révén még nemzetközibbé válna a kutatás, és gyorsabbá válna a bevált gyakorlatok cseréje. Az EU tagállamai hamarabb hozzáférnének tudományos kutatási eredményekhez, amelyek az USA-ban születnek, és több közös program jöhet létre. Tehát támogatjuk az előadó álláspontját, vonalát, a megállapodás meghosszabbítását. A szövegben minden benne van, nem kívánjuk módosítani ezt. Köszönjük szépen, Cseszak úr. Most a liberális frakció képviselőjét szólítom. Tessék. Kállász asszony. Köszönöm. Árnyék előadóként támogatjuk az előadó kezdeményezését és megállapodás meghosszabbítását az USA-val. Ez most különösen jókor jön a tudósok számára, és egyben a tudományos együttműködés 20. évfordulóját is megfelelő pozitív fénybe helyezi. Az együttműködés mellett szóló érveket az előttem szólók elmondták, a Horizont 2020-as keretprogram szempontjából is nagyon fontos. Fontos, hogy a nacionalista törekvések ellenére a kutatási területen ö, még erősebb hídépítés történjen, hiszen a kutatás nem állhat meg a nemzeti határvonalaknál. A kutatási, innovációs, technológiai együttműködés és az erről szóló 2016-os jelentés kimutatja, hogy az USA kutatási környezete a világ legjobb, legrobusztusabb kutatási környezete. Ugyanakkor a költségvetésben csökkent az USA-ban a kutatásra fordított pénz a jelenlegi elnökség alatt a kutatási költségvetés megszorítása folytatódott, amely nép, néhány nappal ezelőtt vált ismerté, a NASA kutatási területeinek korlátozásával. Ez az együttműködés középtávon mindkét fél erőforrásainak jobb összefogását szolgálja, és ilyen értelemben költséghatékony. Nincs több időm, támogatjuk a szöveget, ez a lényeg. Köszönöm, hogy betartotta a felszólalás idejét. Köszönöm megjegyzéseit. Remélem, hogy Nibler asszony is figyel, és nem zavarja az ülést azzal, hogy külön ülést szervez a teremben. És most Tyson úrnak adok szót a bizottság részéről, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azon képviselőknek, akik megszólaltak ma. Ez egy fontos keretmegállapodás, és fontos számunkra, hogy folytatódjék a közös célokat meg kell menteni, még ha vannak is ellentétek az USA és EU között. Ez a megállapodási keret a globális kihívásokkal való szembenézés során egyfajta támogatás mindkét félnek, még akkor is, hogyha költségvetés értelemben az USA részéről csökkent a támogatottsága a kutatásnak ez további öt évre kijelöli a csapás irányt, és biztonságot ad a kutatóknak a közös projektek folytatásához. Köszönöm, hogy a parlament úgy tűnik, hogy támogatja a megállapodás meghosszabbítását, és segíti, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. A júliusi szavazást várakozva várjuk. Igen, várhatóan az együttműködés révén konkrét eredmények születnek a jövőben is majd. A parlament nyilván ezt támogatja, és igyekszünk felgyorsítani a megállapodás meghosszabbításához szükséges folyamatot. Akkor most uh, itt az ideje, hogy Paxas úr uh, összefoglalja a hangzott, elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm, hogy a bizottság képviselője is támogatólag áll a jelentéshez. Leszögezném, hogy a tudományos technológiai innovációs együttműködés az USA és az EU között fontos, sőt ki kéne terjeszteni annak tartalmi körét. Ez a jelentés a következő öt év során a folytatást teszi lehetővé. A módosítók benyújtási határideje május 23-a dél, várhatóan az ITRE bizottsági szavazás június 19-én lesz, a plenáris szavazás pedig július 28-án, hogy megfeleljünk annak az időtervnek, amit a bizottság is itt felvázolt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megszólalt, és akkor most rátérhetünk a következő napi rendi pontra, ami egy eszmecsere az Európai Bizottsággal, annak főigazgatójával, Roberto Viola úrral, a digitális kezdeményezésekről. Éppen most érkezik főigazgató úr, várjuk nagyszerű gondolatait a digitális 2020-on túlmutató európai programokra vonatkozóan. Viola úr meg is kapja a szót azonnal, amint leül és kifújja magát. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Itre Bizottság, köszönöm, hogy meghívtak és hogy beszélhetek erről a nagyon fontos témáról ezen a nagyon kiemelt napon, hiszen ma találkoznak az európai vezetők Szófiánban egy munkavacsorára, és ennek az egyik fő témája lesz a digitális innováció. A bizottság ebben a témában kiadott egy közleményt a digitális belső piac jelenlegi állására, vonatkozóan, úgyhogy nagyon időszerű, hogy erről most beszélünk. Mindig el szoktam mondani, és nem csak udvariasságból, hanem őszintén mondom ezt, hogy sokat köszönhetünk az ITRE bizottságnak a digitális piac előrelendítése területén. Különösen napjainkban mondom, tényleg ez nem tisztán ö, udvariasság, nagyon intenzíven dolgoznak itt önök, és minden fontos fejezet dosszié ügyében önök nagyon hatékonyan, lendületesen jártak el. Erre van szükség, mert a polgárok is ezt várják. A belső piacon nincsenek határok, a polgárok szabadon mozoghatnak, a roaming díjakat sikerült megszüntetni. Nincsen földrajzi blokkolása az internet helyeknek, szabadon lehet online vásárolni. Ezek az eddigi vívmányai a három intézmény együttműködésének. De ez csak a kezdet. Ez csak a felszín. Számos fontos reform várható a belső piac területén. Ezeket most nem fontossági sorrendben idézem csak, ahogy eszembe jutnak. Ugye a Telekom reform, a bizottság júniusra várhatóan belsőleg megegyezik arról, hogy mit fog javasolni, hogy a belső piaci eddigi korlátokat mind fel vontsuk. A kiberbiztonsági jogszabály is készül, a certifikációs rendszer, még idén erről jó lenne megállapodni. Zajlik a munka az audiovizuális médiákról általában, az audiovizuális média szolgáltatási irányelvben. A copyright téma is a szellemi tulajdonjog is folyamatosan foglalkoztat minket az úgynevezett kapszat rendelet formájában, sorolhatnám. Ma azonban beszéljünk csak arról, hogy mi történt áprilisban és május elején. Áprilisban bemutattuk a csomagos javaslatunkat a digitális belső piacra vonatkozóan. Május elején a bizottság megjelentette az MFF-fel kapcsolatos álláspontját is, ami a digitális csomagot illeti és annak sok javaslatát, azokat most minden tudom felsorolni, de a mesterséges intelligencia ö, ö, gondolata hatja át a, a javaslatok többségét annak a támogatása. Három pilléren nyugszik a javaslat. A mesterséges intelligencia Európa számára sikertörténet kell, hogy legyen. A cégeinket, az egyetemeinket, a vállalkozóinkat rá kell mozdítani, helyzetbe kell hozni, hogy a világ élvonalában maradjanak. Európa a robotika területén a Horizont programnak köszönhetően jelenleg is a világ élvonalában van de az európai vállalkozói kör lassabb volt a mesterséges intelligencia fejlesztése területén, mint más kontinensek, illetve a robotikai vívmányainkat is más globális cégek fejlesztették tovább. A mesterséges intelligencia további fejlődése érdekében meg kell őriznünk eredményeinket, és ezt a kiváló történetet kell folytatni. Public services in A közszolgáltatásokban, a gyógyszergyártásban a munkahelyek biztonságosabbá válnak, és sok lehetőség jön létre. A második pillér is jelent kihívásokat, a mesterséges intelligencia teljesen átalakítja a munkavégzésünk módját, és bizonyos társadalmi kihívásokat is felvet nagyon fontos a szakképzés, illetve átképzés a munkaerő esetében. Ez egy nagyon fontos feladat, ugyanis a mesterséges intelligencia nagyon sok szektort fog átalakítani. Stratégiánk harmadik pillére pedig az etikai és jogi aspektusokhoz kötődik a mesterséges intelligencia terén úgy gondolom, hogy Európa egyedülálló szerepet tölthet be a saját vívmányainak az előtérbe helyezésével. A társadalom fenntartható, átlátható módon használhatja fel a mesterséges intelligenciát az emberek, az állampolgárok jogainak teljes tiszteletben tartásával. Nem akarunk olyan intelligens rendszereket, amelyek eh, minden ember adatait nyilvántartják, és emberi beavatkozás nélkül válogatnak közülük. Ez nem elfogadható a mi társadalmunkban, és ez aggodalmat okoz. Egyes rendszerek, például a Kínában vezetett rendszerek alkalmazása, mi szerint az összes felvett kölcsönt nyilvántartják, és ennek alapján ö, ítélik meg mesterséges intelligencia felhasználásával az állampolgárokat állampolgárokat. Olyan módon kell fejleszteni tehát a mesterséges intelligenciát, hogy a jogi és etikai szempontjainkat figyelembe vegyük. Ha ez sikerül, akkor az Európai Bizottság meg van győződve róla, hogy Európa egyedülálló módon tovább lép a fenntartható mesterséges intelligencia felé. Ez szorosan összefügg azzal is, hogy hogyan alakítjuk ki a következő több éves pénzügyi pénzügyi keretünket. Május másodikán, mint follow-up lépés, bemutattuk a digitális Európára vonatkozó programunkat a több éves pénzügyi kereten belül, mm, az egy szélesebb körű terület, 180 milliárd eurót szánunk arra, hogy a társadalmat jobbá tegyük. E fejezeten belül e, lesz egy új e, keretprogram, a Horizont Európa, és a digitális Európa, illetve a hálózatfinanszírozási eszköz folytatódik. E, ez utóbbi az infrastruktúrával fog csak foglalkozni, pillanatnyilag infrastruktúrával és szolgáltatással is foglalkozik, a Digitális Európa programhoz kerül át minden más, ami nem infrastruktúra a jövőben. És a Digitális Európa gondoskodik arról, hogy a három fő kihívással megbirkózzunk, legyen egyfajta felügyelet, gyors adat átmenet valósuljon meg, és különösen a közszolgáltatásokkal foglalkozunk, kiberbiztonsággal, a mesterséges intelligencia hasznával, kiválósági központok jönnek létre, a kiberbiztonság érdekében, hogy ellenálló, biztosabb környezetek működhessenek. De dióhéjban ennyit tudok mondani arról, hogy a mesterséges intelligenciában milyen szándékaink vannak. Még néhány szóban szólnék a csomag többi részéről, ami szorosan ide tartozik. Egységes adat térséget hoznánk létre Európában, ugyanolyan szabályok, ugyanolyan átláthatóság alapján ugyanúgy áramolhatnak az adatok. A mesterséges intelligencia már régóta velünk van, még diák voltam, amikor először tesztelték. Mitől van most forradalmi jelentősége. Nos, attól, hogy óriási mennyiségű adatokhoz lehet egyszerre hozzáférni, az adatokat megfelelően kell kezelni Európában. A legtöbb adatot pillanatnyilag az USA-ban tárolják, és ez nagyon nagy versenyhátrányt jelent. Olyan adatcsomagot javasolunk, ami a PSI irányelv felülvizsgálatát is tartalmazza, és a nyitott adatpolitikában a parlament is fontos szerepet játszik. Megvizsgáljuk a közérdekű szolgáltatásokat, illetve az adminisztrációk működését minél több nyílt adat van, annál jobban lehet használni az intelligens intelligenciát a cégeknél a magáncégek közötti adat cserére vonatkozóan is iránymutatásokat készítettünk. Ez is a vita részét fogja képezni, úgy gondolom a platformokra vonatkozó tisztességességi szabályokat is javaslunk, hogy megfelelő átláthatóságot alkalmazzanak a platformok, ez szükséges a megfelelő üzleti kapcsolatokhoz, és nagyon fontos, hogy mindez Európában történjen. Elnök úr, nagyon hosszú a listája a terveinknek, de biztos vagyok benne, hogy a képviselő asszony a képviselő úrra kérdezni is szeretnének a csomag különböző részéről, úgyhogy itt most megállok. Köszönöm szépen. Talán egy perccel beszélt többet, mint az előírt tíz perc. Nyolc javaslat szerepel ebben a dossziéban, nagyon komoly csomag ez, mesterséges intelligencia, adattérség, magánszektor, tájékoztatása, tudományos információk felhasználása, iránymutatások, különböző területek, stb. stb. Nagyon széles a köre a különböző területeknek és nem csak a bizottság, hanem a parlament is foglalkozik ezekkel az aspektusokkal, nem is könnyű nyilván ezt 10 percben összefoglalni. Most viszont eh, van bőven időnk arra, hogy vitát eh, folytassunk erről a kérdésről, koordinátorok, eh, helyettes koordinátorok három percet kapnak, aztán az érdeklődő képviselők egy-egy percet, mivel nem vagyunk túl sokan, érdekes vitát tudunk lebonyolítani, hiszen mindenkinek lesz lehetőség elmondani a véleményét. EPP részéről Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percben megpróbálom elmondani a véleményemet. Nyilvánvaló, hogy a mesterséges intelligencia nem újdonság, mert ha nem is Tehát nagyon régóta foglalkozunk vele. Az elmúlt évtizedekben egyre több film foglalkozott a mesterséges intelligenciával. A digitális technológiák nagyon szofisztikáltak, nagyon sok adat a rendelkezésre, és egészen más hatása van a társadalomra ezeknek az adatfelhasználásoknak, ebben ennek teljesen igaza van, és ezért köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy ezt a közleményt közzétették, és hogy foglalkoznak a mesterséges intelligenciával. Több dolog érdekelne engem. Először is a több éves pénzügyi keret vonatkozásában, illetve a következő kutatási keretprogramról szóló vita kezdetekor hadd kérdezem meg, hogy ön hogyan látja a jövőbeli keretprogramot, talán egy kicsit konkrétabban. Aztán következő a bizottság azt mondja, hogy a következő több éves pénzügyi keretben a magasabb digitális képességek megszerzését jobban fogják támogatni, így a mesterséges intelligencia területén való ö, szakképzést. Ö, hogyan kívánják ezt megvalósítani? Aztán a harmadik pedig a digitális innovációs központokat eh, próbálják szállításban, eh, élelmiszeriparban, stb. támogatni. Hogyan? Végül pedig a mesterséges intelligencia, a digitális jogalkotási csomag uh, után, illetve keretében konkrét jogalkotási javaslatokkal is előállnak önök még a ciklus vége előtt. Most már csak egy év van a választásokig hátra. Esetleg eh, ha ezekre a kérdésekre tudna egy kicsit bővebben válaszolni, a frakcióm nagyra értékelni. Köszönöm szépen az észrevételeit. Úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha először begyűjtjük a kérdéseket, és aztán ön válaszol rájuk. Zorinyó úr, a második kérdező, öné a szó, kedves kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném üdvözölni a főigazgató urat. Különösen üdvözölném az ambíciózus programját. Egy konkrét eset alapján szeretnék egy általános kérdést feltenni. Tegnap járt le a határidő, a Wi-Fi mindenkinek kezdeményezés jelentkezési határideje a települések esetében ez nagy siker volt nálunk, 75 ezer település jelentkezett, a civil társadalom szívesen vesz részt a digitális forradalomban. De mi történik? Tisztelt főigazgató úr, késedelmet tapasztalunk ennél a kezdeményezésnél, ami azt mutatja, hogy a politika és az európai állampolgárok között kapcsolódást kell kialakítani újra. Kiváló elképzelések vannak, nem szabad, hogy a hitelünket a rossz megvalósítás roncsa. Tehát nem szabad késlekedni a megvalósításnál európai értékek alapján fokozatosan európai digitális identitást kell kiépítenünk. Minden esélyünk megvan arra, hogy méltóbb, befogadóbb társadalmat alakítsunk, és ne egy gép kontra ember ö, alapú, egyenlőtlen, manipulatív társadalom jöjjön létre. Frakcióm üdvözli a bizottság kezdeményezéseit, és azzal, hogy nő a pénzügyi keret, 100 milliárdra a tudomány, az innováció, a digitális terület esetében, ezt üdvözöljük. Cselekedni kell, fel kell lépni annak érdekében, hogy az eljárások felgyorsuljanak, hogy a társadalom digitális átalakítása, ami gyorsan zajlik, megfelelően bonyolódjon le. Köszönöm szépen, van-e más árnyék előadó, aki szeretne hozzászólni ehhez a kérdéshez? Nincs, akkor Nibler asszonynak adnám meg a szót, akinek szintén fontos észrevételei lesznek, tessék. Köszönöm szépen, Elnök úr, igen, mind mindig, nekem mindig értékes észrevételeim vannak. Köszönöm főigazgató úr, hogy eljött, és áttekintést adott nekünk arról, amit a fő igazgatóság, a Connect főigazgatóság eddig megvalósított. Ezt nagyon köszönöm. Az értékelés egyelőre annyi, hogy jó úton járunk itt Európában, a digitális forradalom kihívásaira válaszokat adunk, és pont itt a mi szakbizottságunkban nagyon sok kollega mm, próbálja meg még ebben a jogalkotási ciklusban lezárni a saját dossziéját. Két észrevételt szeretnék még tenni. A mesterséges intelligencia kommunikáció kérdésén most átugornék. Nagyon sok um, dolog evidencia. Sok ilyen evidenciát találunk tulajdonképpen ebben a közleményben. Konkrétan én arra szeretnék rákérdezni, az ön véleménye szerint mi a kulcsa annak, hogy a mesterséges intelligencia sokkal nagyobb szerepet játszom majd Európában, mint jelenleg? Azután a mesterséges intelligencia kapcsán az én hazámban folyik a vita arról is, hogy hogyan hagyjuk, miért hagyjuk azt, hogy olyan vállalatok, mint a Google, akik a know-how-al, a szabadalmakkal rendelkeznek ezen kulcsfontosságú technológiák tekintetében, tehát hogy harmadik országokbeli vállalatokat vásárolnak Kialakult egy Artificial Intelligence Industry, egy egész ágazat a mesterséges intelligenciára. Jó lenne, hogyha valami minimális standardekben megegyeznének a tagállamok, hogy ezeket a külföldi vállalati felvásárlásokat egy kicsit le tudjuk, vagy erre valami választ tudjunk adni. Beszélt a kreatív ágazatokról is, ez nálunk egy nagyon nagy ágazat. A szellemi tulajdonjogok védelméről is talán még kérhetném, hogy bővebben szóljon. A digitális készségek, digital skills itt Európában olvastam Gabriel biztos elemzését, és ebből is kiderült, hogy a nők tekintetében még nagyon nagy lemaradást kell behoznunk. Talán fel tudja vázolni azt, hogy hogyan próbálja meg konkrétan a nőket mozgósítani, vagy a tagállamokat arra ösztökélni, hogy a nőkben rejlő lehetőséget jobban kibontakoztassák megnézzük a vállalatalapításokat, vagy a technikai műszaki szakmában a nők arányát, hát nagyon kiózanítók ez a kép, amit kapunk, és ezeket a nőkben elő potenciált sokkal jobban ki kellene használni. A digitális platformok szabályozása, hát erről is folyik a vita. Nem tudom, hogy nem mm, kev, túl kevéssé ambiciózus a önök javaslata ezzel kapcsolatban. Itt lehetne azért E, valamilyen ambiciózusabb szabályozásról szólni. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes kérdést tett fel, és érdeklődéssel várjuk majd, hogy az igazgató úr erre, ezekre milyen válaszokat fog adni. Ki szeretne még e, hozzászólni? Munkonáti asszony. Köszönöm. Nagyon nagy munkát végez a bizottság az MFF-el kapcsolatban is. Ehhez is gratulálni szeretnék. Digitalizáció Európában jövőben ez nagyon fontos kérdés. Most megvan a többség ahhoz, hogy tovább lépjünk és eh, én általában nem szoktam aggódni, inkább lelkes vagyok. De most eh, az mff el kapcsolatban eh, megoldásokat kell találnunk, eh, olyan megoldásokat, hogy a vállalatok válaszokat tudjanak adni a globális kihívásokra, klíma, energia, digitális gazdaság. De én most egy konkrét dologgal, az e-health eh, szeretnék foglalkozni, az eh, elektronikus egészségügyel, eh, amiről hiányoltam a javaslatból és ide kapcsolódik az adatok használata az egészségügyi szolgálatok által. A bizottságon belül hogyan működnek együtt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Én nem vagyok orvos, mérnök vagyok, de aggasztó, hogy minden információ adat, amiket a vállalatok gyűjtenek, és nem állami szervek, hogyan lehet megvédeni az adatainkat. Nem látom azt, hogy a vállalkozások az emberek gyógyításával vagy foglalkoznak, bár Amerikában azt látjuk, hogy mentális vagy pszichés betegségekre borzatosak gyógyszert adnak. Tehát sokszor a marketing eszközökkel teremtik meg a szükségletet a gyógyszerek iránt. Ezért fontos, hogy a köztulajdonában legyenek az egészségügyi adatok, az állami intézmények, kórházak, önkormányzatok tulajdonában, de hát tudjuk, hogy az üzleti szférában is nagyon sok az adat. Macron az USA a szenátusában ugye azt mondta, hogy mi nem félünk ezektől a nagy gigavállalatoktól, és akarunk saját szabályokat alkotni, bár nem akarunk túlszabályozni. Talán kicsit konkrétabban tudna szólni arról, hogy a bizottság ezt az ágazaton átnyúlóan hogyan gondolkozik, amikor programokra teszi javaslatot. Még röviden az üzleti platform kérdéséről, ezt szerintem ezt is egy kicsit szabályozni kellene. Több platformot akarunk használni, a gazdaság minden területén, az állami szférában is, de ezt megtanultuk, hogy a verseny a legjobb a fogyasztók számára is. Az itt javasolt transzparencia biztosítja a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, ami nagyon fontos, és azt, hogy a kicsik is piacra lépjenek, és a szükséges sokszínűséget biztosítsák gondolkodásra van nagyon nagy szükség, sok gondolkodásra, nem csak szabályozásra. Eh, itt eh, a gyilkos robotokig bezárólag nagyon sok mindenről még gondolkoznunk kell. Köszönöm. Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el, talán én is egy dolgot ehhez hozzátehetek. Minden polgár, minden ember rendkívül fontos. A cseh köztársaságban sajnos az internetek kapcsolatban eh, vannak problémák, mert eh, sok kis faluban egyszerűen nincs internet eh, hozzáférés, és ez elég komoly probléma. Még egy kérdés, adatok biztonsága egyrészt, másrészt a nyitott hálózatok. Itt az adatvédelem problémája felmerül. Ahogyan ön is említette, a szerverek túlnyomó része Európai Unión kívül található, és hát valahogy meg kell tudunk védeni a saját adatainkat, a, a mi saját Eh, szférákban, Nem szabad, hogy mindent az EU-n eh, kívül eh, történjen. Aztán standardizálás, szabványosítás, a, például az üvegiparban, vagy az acéliparban azt látjuk, hogy nagyon sok a nagy adat mennyiséggel lebonyolított művelet, ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, vagy eh, a termék eh, előállítás során és eh, nagyon sok adatra van szükség minden kazán, hóban nagyon sok az adat, hogy a hőmérsékletet például szabályozzák, stb. Ezeknek az adatoknak a minősége nagyon fontos. Meg, meg győződve arról, hogy még nem ismerjük, nem valósítjuk meg az összekapcsolást, tehát vannak hatalmas adattömegek, de e, lehet, hogyan lehetne ezeket az adatokat megosztani egyrészt, másrészt e, pedig védeni. Ugye jönnek az új kazánok, ezeket e, meg se tekintik, vagy ugye, akik nem mennek a szakértői, de másrészt mindenki tudja, hogy itt jött valami új dolog. Hát hol van a választóvonal, vagy a kapcsolat a, ez a nyílt források és az adatvédelem között? Köszönöm. Köszönöm, elnök Hány percem van a válaszokra? 20. 20 perc. Már kezdtem szégyelni magam, hogyha túl gyorsan válaszolnék ilyen sok kérdésre, de hát 20 perc alatt tudom egy kicsit struktúrálni a válaszaimat. Nagyon-nagyon köszönöm ezeket a kitűnő kérdéseket. Megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. A hozzászólások sorrendjében adok meg a választ, tehát Castillo asszonynal kezdem. Az első dolog, amit szeretnék tisztázni, az az, hogy milyen időtávban gondolkozunk itt az MFF-fel kapcsolatban. Április 25-én megszületett a digitális csomag, május 2-án az egész MFF-ről a bizottság elkészítette az átfogó képek, és június elején a kollégium elkezdi elfogadni a konkrét javaslatokat. A digitális területen nagyon sok javaslat létezik, de a legfontosabbak az új Horizont program lesz, aztán a Digitális Európa program, a Connecting Europe Facility, a, a CEF, az Európai Összekapcsolási Eszköz, tehát ezekre fogunk mindenek előtt koncentrálni. A Digitális Európa program egy IKER javaslat lesz a végrehajtás szempontjából. Van a rendelet, amely létrehozza a kiberkompetencia központokat. Tehát ezt a csomagot június elején fogja a bizottság bemutatni és elfogadni, valószínűleg két ülésen, június elején és természetesen örömmel visszatérek ide önökhöz, és részletesen is válaszolok mindarra, amit szeretne ez a bőség kérdezni tőlem, vagy tisztázni. De vannak dolgok, amiket már előre azért tudunk, hiszen már május 1-én kiadta a bizottság az MFF-ről a közleményét. De Cassio asszony kérdése az volt, hogy hol is tartunk. Az alapkutatás természetesen az új Horizont programnak a része lesz. Az e-health a fontos része a Digitális Európa programnak, és az, ugye, az elektronikus egészségügy a védjük meg jobban magunkat, a kiberbiztonsági kompetencia központok egyik feladata lesz. Tehát ezek a legfontosabb területek, ahol az e megjelenik. A Digitális Európa programban mondjuk mondhatnánk azt, hogy öt pillére van ennek, a big data, a szuperkomputerek, a mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, azután eh, a CEF eh, tevékenységének folytatása a digitális szolgálat, eh, szolgáltatások területén, és a mm, készségfejlesztés. Kicsit leegyszerűsítve, ami nekünk vannak európai szinten feladataink, azaz ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy tegyenek többet a készségfejlesztésért a magas szintű digitális készségek, eh, hogy valaki értsen ugye, a mesterséges intelligencia és hasonló kérdésekhez, ez, ez az európai probléma. Szükség van nagyobb mobilitásra, munkavállalók, diákok eh, körében, fontos, hogy a tudásközpontok együttműködjenek. Ha minél lejjebb eh, megyünk, látjuk, hogy a termelési rendszerekben, szolgáltatási rendszerekben Eh, és eh, már alapkés, eh, digit, feltétel a digitális készségek megléte, a regionális helyi intézmények felelőssége ez, és kevésbé a központi programoké. A Digitális Európa program ezért a digitális készségek fejlesztésére koncentrál, de természetesen általánosabban is fontosak a, fontos a készségfejlesztés. Csak fontos az, hogy amit jobban meg lehet tenni helyi, regionális vagy nemzeti szinten, azzal nem mi foglalkozzunk elsősorban. A szabályozás kérdésköre az úgynevezett sandboxes. Itt a fintek cégekről már elég sokat tudunk. Dióhéjban összefoglalva egy helyi szabályozó, mondjuk egy, át, egy ideiglenes időszakra meg kell, hogy feleljen egy bizonyos követelménynek, ha egy új szolgáltatást akar bevezetni. Pénzügyi szolgáltatás például az Egyesült Királyságban vagy máshol, ahol egy cégbe akar vezetni, akkor a helyi szabályozó bizonyos követelményeket eh, támaszt, amelyek nem eszenciálisak, mert eh, ugye meg akarjuk könnyíteni az innovációt, ezért eh, ez csak ideiglenesek ezek a követelmények, elsősorban az innovációs cégek, a startupok élvezhetik ezeket az innováció támogató intézkedéseket különböző ágazatokban, esetig, esetekben a szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy hogyan tudja legjobban segíteni az innovációt. Hogy lesz -e, lesznek-e több jobb szabályok Az MFF javaslat után, tehát a Digitális Európa, illetve a kompetencia központok javaslatai után szerintem nem nagyon lesz már a digitális belső piacsal kapcsolatban több új, vagy sok új jogszabály, a javaslat, hiszen ezzel a kettővel a ciklus lezárult, és tudjuk biztosítani azt, hogy minden a helyére kerüljön. Tehát nem várok túl nagy, komoly jogszabályokat, ha csak nem történik valami olyasmi, ami miatt erre szükség lesz. Szurinyó úr egy nagyon fontos eh, programot említett, a Wi-Fi eh, mindenkinek, a Wi-Fi for You program. Eh, a voucherek, ugye eket, megnyitottuk a regisztrációt, az első naptól kezdve ez a program nagyon sikeres lett, pedig nem mindenki bízott a sikerben, Zolinyőr is emlékszik, egy tanácsban, különösen tanácsban több tagállam is nagyon szkeptikus volt, hogy valóban az önkormányzatokat fogja ez érdekelni. Nos, a számok most azt mutatják, hogy abszolút így van, tehát nagyon sok önkormányzat jelentkezett be. És Persze ez zavart okozhat, hogy nincs elég forrásunk, olyan sok a pályázó, és a következő MFF-ben, vagy a Connecting Europe eszközben más 3 milliárd lesz ennek a programnak a költségvetése, a széles sávfejlesztés költségvetése, és elsősorban a kis önkormányzatoknak továbbra is akarunk ilyen vouchereket adni, majd különösen az 5G és más technológiák is megjelennek. Késedelmek, igen, hát vannak. Talán alábecsültük azt, hogy mennyire bonyolult Európában például megváltoztatni a rendszereket de hát sokkal nagyobb, összetettebb, komplexebb a rendszer, mint amire számítottunk. Most az operatív szakasz már elkezdődött, több beavatkozásra létszámra, emberi be, hozzáadásra volt szükség, mint amire számítottunk, de hogyha már a rendszer elindul és működik, akkor ezt sokszorosan újjá lehet indítani. A jövőre nézve tanulság lehet az, hogy minél gyorsabban kell eh, kezdeni működtetni ezt, amit létrehozunk, különösen a digitális eh, világban. És eh, ez csak tagállami együttműködéssel valósítható meg. A első naptól kezdve szükség van erre az együttműködésre, ezért indítottuk ezt a e, e, supercomputing programot Nibler asszony kérdéseire rátérve, a eh, elektronikus eh, egészség eh, nagyon fontos területe. Látjuk, hogy Kína milyen hatalmas pénzeket fordít erre, természetesen az Egyesült Államoknak is hatalmas védelmi programjai vannak, tehát most a mesterséges intelligenciáról beszélünk. Részt vettem Berlinben egy kiberbiztonsági konferencián, és nagyok a kihívások Európa szintjén is, nem csak a nagy tagállamok szintjén. Európa, ugye hát ezek mi vagyunk valamennyien, itt Brüsszelben, a tagállamok, nekünk együtt kell működni hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia nagy kihívás, akkor következő lépésben együtt kell valamennyiünknek működni. Ugye van francia vagy német emi mesterséges intelligencia kezdeményezés, de április 10-én mi azt kértük a tagállamoktól, hogy gyertek, legyen ez egy közös kezdeményezés és gondolkozunk mi is azon, hogy hogyan tudunk eh, nagy változásokat előérni. Három hét múlva, majd amikor bemutatja a bizottság ezeket a digitális eh, programokat, akkor látni fogjuk, hogy a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú, de emellett az is, és most már az elnök úr kérdésére válaszolok, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az adatok Európában maradnak, eh, maradjanak, hogy itt hasznosuljanak az adatok. És rájöttünk arra, hogyha csak mindent, a kutatást jelentről felfelé végezzük, az nem elég. A Digitális Európa, ez egy program, igen, kutatást elvégeztük, és most mi történik? A szuperkomputerek, ez a következő lépés. Nagyon sok minden történt már ezen a területen, de a helyzet az, hogy a mesterséges intelligencia szempontjából nagyon fontos szuperkomputerek egyike sem Európában van. Ugye nekünk is voltak űrprogramjaink, a Galileo, stb., és most kezdjük kitölteni ezt, a, ezt az űrt a új kezdeményezéssel. Tudom, hogy önök is készülnek hamarosan egy véleménnyel erre az, az űrprogramra. Továbbra is, tehát eh, a mesterséges intelligencia kapcsán eh, a kompetenciaközpontokat tartjuk nagyon fontosnak, eh, és persze a digitális készségek fejlesztését. Még egy másik alapvető problémára is rátapintottak. Az európai vállalatok ne csak Eh, európai cégként induljanak, hanem európai cégek is maradjanak. Ugye azt látjuk sokszor, hogy nem mindig világos, hogy a források, eh, forrásbevonáskor honnan vannak be forrásokat. Eh, mi létrehoztunk egy eszközt, az úgynevezett Trade Defense kereskedelmi védelmi eszközt, és screeningeljük át, vizsgáljuk, világítjuk a beruházókat, és ennek az eszköznek a ernyője alatt kell, hogy mindez működjön. Tehát hatékonyan szűrjük, világítjuk át ezeket a beruházókat a tagállammal együtt, hogy például a mesterséges intelligencia vagy a kiberbiztonság területén működő cégek beruházásait átvilágítsuk. kreatív ágazatokra rátérve, ezek nagyon-nagyon fontosak a GDP előítása szempontjából is. Eleget teszünk-e? Hát valószínűleg bármit is teszünk, az soha nem lesz elég, hogyha megnézzük azt, hogy milyen rengeteg eh, kreatív munka eh, zajlik az Európa, Európán kívül, nem tudom eléggé kihangsúlyozni azt, hogy így vagy úgy, majd a demokratikus intézmények eldöntik, hogy hogyan, de pontot kell tenni a copyright, a szerzőjog irányelv történet végére. Egy nagyon komplex vita. Az európai demokratikus intézmények tulajdonképpen már döntöttek erről, és most a világ felé fordulunk. De azért nehéz különösen ez a vita, mert el kell döntenünk, hogy mi legyen a szerzőjogokkal a digitális világban. Az MFF kapcsán látták, hogy azt javasoljuk, hogy jelentősen megnöveljük a Kreatív Európa program keretében a médiának, itt támogató forrásokat, mert ez nagyon sikeres, sok európai film kapott Oscar-díjat, vagy berlini, kanni, velencei fesztiválokon díjakat, e, tehát el kell ismernünk, hogy igenis a médiaprogram Európában sikeres volt. Azután digitális készségek, ahogy mondtam, ez a digitális Európa programnak nagyon fontos része lesz. Kicsit úgy kezdődít, kezdődött ez, mint a Wi-Fi for You, eh, digitális lehetőségek, eh, eh, akarunk nyújtani, ez is nagyon népszerű, de hát mielőtt ígéretet teszünk, garantálnunk kell, hogy majd teljesíteni, és tudjuk, ez zajlik most. És a az én területemen az egyik zászlóshajó kezdeményezés a nemek közötti egyenlőség megvalósítása a digitális világban digitális vállalkozások, a vezetői posztok, általában a digitális készségek területén túl alacsony a nők részvétele aránya. Itt ül eh, Lorena Balozó kolléganőm a teremben, a DG Connect-ben, ő a vezetője ennek a területnek. Eh, szervezünk egy nagy rendezvényt, eh, mikor is június 19-én, itt Brüsszelben, és a nők a digitál, van lesz a téma. El kell döntenünk, hogy mi az, amit még meg kell, és amit meg tudunk tenni. Talán majd ott ezen a rendezvényen el tudjuk mélyíteni ezt a kérdést. A digitális platformok szabályozása. Hát nehéz itt egyensúlyt teremteni a között, hogy megoldjunk problémákat, illetve hogy kioltsuk a félelmeket. Nyilvánvaló, vannak bizonyítékok arra, hogy vannak problémák, és ezekre megoldásokat kell e, találni. A nagy platformokkal kapcsolatban a, kis vállalatainknak komoly aggájai vannak. Lesz e, Hát, tehát meg kell teremteni majd egy végső egyensúlyt. Vizsgáljuk a transzparencia kérdését, megnézzük, hogy hol tapasztaltuk a legnagyobb problémákat, és nagyon figyelünk a parlament és a tanács véleményére. Kumpilanati asszonynak válaszolva. Én mérnök vagyok, nem orvos, de saját karrierem elején létrehoztam Buszniában egy kórházat gyerekek számára, és ezen a területen dolgoztam egész életemben, de most először találkoztam én is azzal a lehetőséggel, hogy a digitalizáció révén tömegek ö, egészségügyi ellátása válhat sokkal jobbá, minőségibbé, és így életminősége is. A genomikus orvoslásról április 10-én sok tagállam közösen aláírt egy nyilatkozatot, hogy létrehoznak egy közös adatbázist, és a személyre szabott orvoslás témájában is várható az előrelépés, és hogy olcsóbbá válik és elérhetőbbé az ilyen típusú orvoslás és az orvoslás általában. Szívesen válaszolok azokra a kérdésekre, amelyekre most nincs idő, később írásban akár, de egy biztos, itt az európai mesterséges intelligencia fejlesztésre óriási szükség van. 6, 26 százaléka ma a kreatív és gazdasági az, az ELT a tagállamokban körülbelül 6-10% körüli ö, összegnek felel meg, tehát a jóléti rendszerekben már jelen van, az adat ö, ö, centrikus ö, orvoslás, adatalapú orvoslás, az USA-val, Kínával Persze nem tudjuk összehasonlítani magunkat, de más szempontból meg sokkal előttük járunk, tehát egy jó színvonalú egészségügyet kiegészítő módon jelenik meg ez most nálunk. Nagyon izgalmas a téma, és akkor a GPR bevezetéséről még nem is beszéltem, amely a GDPR sokkal egyszerűbbé tesz mindent, az adatok hordozhatóságát teszi lehetővé a polgárok számára, ehhez pedig joguk van. És tudom, hogy itt közben lejárt már az időm, úgyhogy gyorsítok. A B2B rendelet szerintem kiegyensúlyozott szöveg, de hát ezt majd a társjogalkotóval folytatott vitában lehet kideríteni, hogy így van-e. Elnök úr egy fontos dologra kérdezett rá. A magas sebességű internet mindenkinek koncepcióra. Éppen most vettem részt egy tárgyaláson ebben a témában. Más néven ezt univerzális szolgáltatásnak is hívják, hogy Európában mindenhol mindenki számára elérhető legyen a magas sebességű high-speed internet. Önök itt a jogalkotásért felelősek, gondolom ez meg lesz. A piac, a cégek azért felelősek, hogy kiépítsék a hálózatokat a nemzeti, európai és helyi források felhasználásával. Az összekapcsolási eszközben 3 milliárdot kifejezetten erre a célra fordítunk, hogy a, amit a piac nem tud lefedni, az is működjön. Az Open Data téma örökzöld, itt nincsen ö, végső megoldás. Az Open Data ugye nagyon sok innovációt generál, ugyanakkor biztonsági gondokat vet föl. Talán nem önellentmondás ez, és önök is utaltak erre, hogy az úgynevezett data curation-be több pénzt kell fektetni, normákra van szükség, az Európán belüli adat megőrzésre. A digitális Európa programnak egyébként nagy része pont erre vonatkozik, arra ugyanis, hogy az adatkezelés helyben történjen, ne kelljen kiadni az adatait az európai polgároknak, a mesterséges intelligencia is helyben kezelje őket. Nem tudtam mindenre egyforma mélységben válaszolni, de hogy mondtam már, a titkárságnak szívesen küldök írásban választ a megválaszolatlan kérdésekre. Nagyon izgalmas előadást hallottunk, mondja az elnök. Azért is kértük Önt arra, hogy fáradjon el a bizottságunkban, mert tudtuk, hogy ez így lesz, és sokakat érdeklő témáról van szó, jövőről van szó, az iparunk jövőjéről, és sok ágazat jövőjéről, mint például az egészségügy, ezek létfontosságú ágazatok, és az is létfontosságú, hogy erről itt a parlamentben elmélyült és tempós vita folyjon. Mi nem vagyunk mindannyian mérnökök, mint ön, vagy filozófiai, vagy orvosdoktorok, mint itt a közösség tagjai között néhányan, de mégis szükségünk van arra, hogy el tudjuk képzelni a jövőt, és legyen lehetőségünk magas sebességű internet kapcsolaton keresztül hozzáférni az új típusú szolgáltatásokhoz. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, hogy ezeket a témákat tovább gördítsük. Thank you. Well, we are at high noon. Eljött a dél, harangoznak, nagyszerű, így sikerül az időtervünket tartani. Ritkán van ilyen, hogy nem kell rohanni, még az Európai Parlamentben sem gyakran fordul elő. Tájékoztatás a folyamatban lévő EDI-IDP ö, tárgyalásokról. Grosztett asszony a fő ö, vívője a dossziénak. Megadom neki a szót, tájékoztatom önöket, hogy a harmadik háromoldalú egyeztetést május harmadikán tartották. Ez nem újdonság. So many days, even. And the fourth and it is to be hoped the final trilogue is scheduled for Eljött most az ideje, hogy erről beszéljünk, hiszen május 22-én lesz a következő forduló. Három percben Grosztet asszonynak. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval valóban három trilógusra került sor, március 15, április 10, május 3 az Európai Parlament álláspontját képviseltük természetesen az egyeztetéseken, és nagyon támogatott engem a két másik előadó, a Költségvetési, illetve a Külügyi Bizottság részéről. Tehát egységes volt a véleményünk, a megszólalásunk. Több kérdéssel foglalkoztunk, először is a költségvetéssel. Először is a tanács, teljesen ellentétes volt kezdetben a véleményünk. A tanács egy kicsit módosította a zálláspontján 85%-os új felhasználást javasolt, mi 25%-ot, tehát még nagyon távol vannak az álláspontok, tehát mi szeretnénk a maximális mértékben megakadályozni a jelenlegi programokból való átvitelt. A jogosult kiadásoknál, ugye itt a harmadik országokkal szemben próbálnánk védeni a cégeket, a tanács a parlament véleményét némileg átvette, de emlékeztetnék rá, hogy nagyon fontos lenne, hogy az egész hetes cikk a jogosultságról megerősítést kapjon, és ne csak a derogáció. Ez egy alapvető szempont, és erről még tárgyalni kell. Ami a munkaprogramot illeti, kompromisszumról tárgyalunk továbbra is annak érdekében, hogy igazolható legyen egy végrehajtási aktus alkalmazása. A parlament delegációs aktus mellett volt. Az lenne itt a lényeg, hogy a parlament jogköreit védjük, vagyis határozzuk meg, hogy milyen kategóriájú projekteket lehet finanszírozni ebből a programból. Bízom benne, hogy itt azért megállapodásra fogunk jutni, ami nem támogatható fellépés. Erről még folyik a munka, mert a tanács nem nagyon tudja elfogadni a parlament megfogalmazását, de itt is úgy gondolom, hogy hamarosan megállapodást fogunk kötni. A pénzügyi intézkedésekről, rendelkezésekről kompromisszumot kötöttünk, mi szerint nem említjük ebben a programban a pénzügyi eszközöket, ezeket, hanem a következő 2020 utáni programban, e, ugyanis 2019-20-ra vonatkozik a program, amiről most szó van, de azzal, hogy majd 2020 után folytatnánk. 19-20-ban alapvetően támogatások odaítéléséről lesz szó, kompromisszumot kell itt is találni, ami a minimális tagállam számot illeti. Mi a parlament véleményén voltunk, vagyis legalább három cég, ami három tagállamot képvisel, kell, hogy konzorciumot hozzon létre, nem két tagállam kell, hogy érintett legyen, hogy a tanács gondolta, a tanács végül igazodott a mi állás álláspontunkhoz, úgyhogy a kompromisszum nagyon sok képviselőtársunknak örömet okozhat majd. Ami a bónusz struktúrát illeti, a tanácshoz elég közel áll a mi álláspontunk, hogyha egy projekt szerepel a PESCO listán, vagy KKV-k is részt vesznek, vagy midcaps lehetőség nyílik meg, akkor adható bónusz, a maximumot 30%-ban kellene meghatározni az egész projekt költségére vetítve. Számunkra ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a program maximális mértékben kihasználható legyen a lehető legtöbb projektre. Hát ennyiben tudtam összefoglalni, elnézést, hogy már így is többet beszéltem a kelleténél. Azt, hogy mit sikerült elérni és miről tárgyalunk még. Május 22-én, mint elhangzott, folytatódik folytatódik a trilógus. Bízom benne, hogy egy végső megállapodás történik, majd a parlament nem vesztegette az időt, de nem volt korreper a két trilógus között, meg voltak olyan tagállamok, amelyek eléggé fáznak attól, hogy előbbre lépjünk. Bízom benne, hogy a következő alkalommal a tanács egyértelmű tárgyalási mandátummal érkezik, és sikerül is megállapodni. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen ezeket a tömör, sűrű, de mégis tartalmas információkat. Kivéve, sajnos a e, több időn tényleg nincs erre. Most második előadón következik a governance témában Claude Türmes úr. Köszönöm szépen. Akkor én is maradok a francia nyelvnél. A tárgyalások tehát haladnak, azt mondhatnám észszerű tempóban. Elég bonyolult tárgyalásról van szó, kicsit olyan ez, mint a konyha, megfelelő hőmérséklet kell, megfelelő nyomás, megfelelő összetevők ahhoz, hogy a végén a kuktából valamilyen ö, emészthető dolog kerüljön ki. A múltkor összeállítottuk a receptet, és került egy fontos ügyben kilábalni a padhelyzetből 2030-as klíma szempontokról van szó. ugye a tanács azzal a trükkel élt, hogy a szövegben még szerepelt a kötelező kifejezés, a mellékletre viszont az már nem vonatkozott. A tanácsnak azt mondtuk, hogy nem lehet összehasonlítani a különböző tagállamok terveit, hogyha nem kötelező a módszer, a struktúra tehát a tanács megfogalmazása legalábbis nem volt egyértelmű. Tehát a 2030-as tervek most már egy bevágóan részletesek lesznek. Eddig megújuló energia, aztán energiahatékonyság terv, aztán ellátásbiztonság, hálózat, különböző terveket kell, hogy készítsenek. Most ezeket egyetlen tervben kell integrálni, és sokkal átláthatóbb, érthetőbb lesz így majd könnyebb lesz összehasonlítani a különböző tagállamok terveit, jobban látható lesz majd, hogy ki mit tesz, ki mit tudott elérni, hogyan halad, egyfajta verseny alakul ki, ez mindenképpen áttörés. A másik dolog, amiben haladunk, ugye van a széndiokszid kibocsátás, ugyanakkor nagyon fontos a metán kibocsátás is. 35-40 szeres a jelentősége. Kaliforniát vettük alapul. Kaliforniának nagyon is látható metán politikája van, nem csak széndiokszid politikája tehát sikerült legalábbis elvi megállapodásra jutni, hogy Európának lesz metán szakpolitikája is. Volt egy harmadik dolog, amiben nézeteltérés volt, ez egy intézményes kérdés, az éghajlatpolitika általában a környezetvédelmi miniszterek kezében van, miközben az energiapolitika inkább a gazdasági miniszterekhez tartozik. Az elképzelés az, hogy ezt össze kéne vonni. Persze ez emészthetetlen levest eredményezne, de végül arra jutottunk, hogy két bizottság foglalkozik, vagy két munkacsoport foglalkozik majd a külön-külön a teljesen ö, környezeti, illetve teljesen energetikai kérdésekkel, és aztán ö, megvizsgáljuk, hogy a kettő hol tud együtt dolgozni. Jövő héten újabb oldalú egyeztetés, trilógus lesz, az energiaszegénységgel próbálunk majd foglalkozni Európában, mert a Lehman Brothers és mások válságát nem tudtuk megfelelően kezelni, egyre több ember nem jut elég energiához. Miért energiaszegénységről, és nem telefon vagy közlekedési szegénységről beszélünk? Szóval az a lényeg, hogy a keleti tagállamokban elég sok az elavult épület, a múlt öröksége ez, és az emberek nem túlságosan energiahatékony épületekben laknak, és nincs pénzük ezeknek a renoválására. Fontos, hogy ezekben az integrált tervekben mechanizmus találjunk arra, hogy az energia szegénységtől szenvedő tagállamok kezelni tudják ezt a kérdést, és előre tudjanak lépni. A második dolog, amit a jövő héten próbálunk megoldani, és ezzel zárnám, a gap filler problémája. Mi az a gap filler? Franciául azt mondhatnánk, hogy be kell tömni a lyukakat, szóval az év végéig a tagállamoknak meg kell mondaniuk, hogy 2030-ra milyen arányt fognak elérni a megújuló energiákkal és az első lyuk ott alakulhat ki, hogyha mondjuk 35%-os megújuló arányt tűzünk ki, de a tagállamok vállásait összeadva csak 33% jön ki. Tehát akkor van egy európai 35%-os cikk, és vannak a kormányok, akik csak 33-at tudnak összehozni. Tehát az ambition gap filler itt lép be a képbe olyan mechanizmusról van szó, ami eh, megakadályozza azt, hogy a nemzeti eh, tervek ne érjék el összességében az európai 2030-as célkitűzést. És aztán mikor beindult ez a mechanizmus, akkor eh, tartani kell mindenkinek magát ahhoz a görbéhez, ami szerintünk inkább egy lineáris növekedés kell, hogy legyen Szóval kollektíven a kormányok 2020, 21-ben, 25-ben kollektíven is a megújuló energiákba kell, hogy fektessenek, hogy az európai cél megvalósuljon, ezt hívjuk mi gap fillernek, és nagyon jó munka zajlik a tanácsban, különösen a németek és a franciák kezdeményezésére Bízom benne, hogy a kormányok közeledni tudnak majd egymáshoz, és a jövő héten sikerül a megállapodást megkötni. Júniusban lesz még egy utolsó trilógus, két-három megoldandó kérdéssel, de rutinos szakácsként nekem az az érzésem, hogy megvan az esély arra, hogy időben asztalra kerüljön ez az étel az elnökség alatt. Köszönjük szépen ezt a kiváló összefoglalót, megint csak sikerült betartani a három percet. Pontosabban, hát nyolc percre bővült ez az előadás, de attól még nem volt kevésbé sűrű. Folytatjuk majd április 22-én a vitát, meg jövő héten, április 22-én kezdődött vitát, és jövő héten is, ez nem az utolsó, ez a mai forduló, ez kiderül az anyagokból is, az Európai Elektronikus Kommunikációs Kód Review, ez a címe, figyelembe kell vennünk tovább azt is, hogy van azonban még egy harmadik témánk is, Del Castillo asszony fog beszélni nekünk az április 25-i 6. háromoldalú egyeztetésről az IECC ügyében. Annyi érdemben szeretnék beszélni, és akkor még gyorsabb lehetek, mert tényleg kifutunk az időből. Nagyon röviden, so, gyorsan, tömören tehát. Minden alkalommal, amikor háromoldalú vesz, egyeztetésről számolunk be, akkor meg kell adni, hogy miért történt egyáltalán jogalkotás. Itt négy korábbi irányelvet kell felülvizsgálni. Erről szól a vita, és négy irányelvből fogunk egyet csinálni most. Júniusig kellene befejezni a munkát, ez végül is az eredeti határidő. Az a tervünk, hogy egy olyan jogalkotási keretet alkotunk, amely a beruházásokat fogja ösztönözni, és egyfajta digitális forradalom háttereként szolgálhat az új generációs hálózatok megteremtéséhez a lehető legnagyobb összekapcsoltsághoz. A bizottsági javaslat 500-600 milliárd euróról beszél, ezt a pénzt kell a magán szférában erre a célra felhajtani. Majdnem tíz év telt el az első ilyen irányú javaslat óta, 2009 óta, az a lényeg, hogy a maximális védelmet akarjuk megadni a beruházóknak, akik a, a frekvenciát bővítenék, az elektronikus hálózatok infrastruktúráját építenék. Ehhez nagyon sok intézkedésre van szükség, a parlamentnek is van ebben szerepe, a parlamentnek érett álláspontja van ezzel kapcsolatban és három fő területen zajlanak a tárgyalások. Az első ilyen terület bizonyos értelemben horizontális, a második a rádióelektronikus frekvenciák kérdése, itt jelentős előrelépés történt. A frekvencia management új rendszerét akarjuk kialakítani, mert a belső piacsal összhangban van, és az új generációs hálózatok alkotják a harmadik témakört. Ami egyébként ezen beruházások vonzereit is növelik, mert hát végül is a gyors átállás az új generációkra nem csak objektív szükségesség, hanem a polgárok érdeklődését is felkeltő dolog. A gazdaságot is érdekli, de minden egyes polgárt is érdekel, hogy hogyan, milyen sebességgel tud hozzáférni az internetes tartalmakhoz. A következő oldal egyeztetés, mert május 22-én lesz, François Grostet, François Grostet is mondta, hogy a hozzáférésen van a hangsúly. Nos, nálunk is ezen van a hangsúly. Június 5-én lesz a következő utáni forduló, és ha minden jól alakul, akkor júniusban le is zárjuk a folyamatot. Ez nagyszerű siker lenne, hogyha tető alá hoznánk még a nyári szünet előtt megalapadást. Ez egy nagyon fontos dosszié, talán az egyik legfontosabb e parlamenti mandátum alatt. Összegszerűségét illetően is. E, nyilván folyamatosan tájékoztatom majd a kollégákat arról, hogy hol tart a megállapodás. Köszönjük szépen ezeket a fontos információkat, hatalmas összegeket hallottunk. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mire jutnak majd a tárgyalások során. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezzel ledolgoztuk a mai napi rendet. Délután ugyanitt találkozunk, fél háromkor. Egy workshoppal kezdjük, amelynek a címe a Brexit és az energiapolitika. Hívjanak másokat is, nyílt ülésről van szó.